Kellemes délután, kollégák! Üdvözlöm Önöket ismét szakbizottságunkban. Nem kellett túl messzire jönni, hogy ide találjanak. Itt egy, itt egy kicsit világosabb az a terem. Remélem, hogy a kedves kollégák tudják, ebéd előtt bejelentettük, hogy lesz egy változás a napirendben, és nagyon köszönöm Lolának, hogy megengedte, hogy átalakítsuk a tehát a 23-as napirendi pontot előre vesszük a 21-es elé, annak érdekében, hogy a fejlesztés finanszírozás kérdéséről tudjunk először beszélni. Ez egy rendkívül fontos megbeszélés, mert arról van szó, hogy hogyan tudunk pénzt találni a finanszírozásokhoz. Ez a New Yorkban folyó tárgyalásokkal összevág. Úgyhogy át is adom a szót a kollégának. Tisztelt elnök köszönöm szépen. Tisztelt elnök, nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy megosszam a konferenciának az eredményeit. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy Addis Abebában sikerült egy megállapodásra jutni, egy dokumentum került jóvágyásra, egy akciótervről van szó, az Addis Abebai akció terv nevet kapta ez a dokumentum, és ez most egy eszköz lesz a kezünkben, és ez fogja szolgálni 2010 után a fejlesztési agendánkat, azt fogja táplálni, és előkészítendő a következő New Yorki konferencián. Ez a dokumentum ezzel együtt mindenre még nem ad válasz, de elmondhatom már a konferenciával kapcsolatosan, hogy lehetővé teszi, hogy a legfontosabb kérdésekben előre lépjünk, nevezetesen konkrét pénzügyi vállalások formájában. Ezek között kiegészítő források is megjelentek, amelyek a fenntartató fejlődést biztosítják. Ugyanakkor a finanszírozási akcióterv nem garancia arra, hogy meg lesz a forrás mindehez. Ezzel mindent elmondtam akkor, amikor az Európai Parlament becsvágyát nézzük, illetve valamennyi szereplőnek a becsvágyát, akik mind arra törekedtek, hogy egy nagyon ambiciózus konferencia keretében még erőteljesebb célkütőzéseket fogalmazzuk meg, akkor ezt tudni kell. Nagyon sok olyan elvárásunk volt, amely bekerült a végső dokumentumba, nagyon teljes körű ez a dokumentum máskülönben, és lefedi valamennyi fő területet a kérdéskörben. Tehát a nemzeti erőforrásoktól kezdve egészen a nemzetközi forrású finanszírozásig a dokumentum kifejti a különböző tételeket, a kereskedelem támogatását, a fejlődés támogatását, és az állam adóságoknak a fenntarthatóságát is tárgyalja. A technológiai új tudományok, a tudományos fejlődés, a szakképzésnek a kérdése, a kapacitások erősítése a tagállamokban, azért, hogy a fenntartható fejlődést biztosíthassák. Nos, mindez megjelenik a dokumentumban. Nagyon sok témára terjed ki ez a dokumentum, és hát egy ilyen nagyon széleskörű dokumentumban nyilvánvalóan megtalálhatjuk mindazokat a fejezeteket, amelyek az álmainkat fogalmazzák meg, a szegénység visszaszorítását, vagy pedig a fejleszthető, továbbfejleszthető, fenntartható fejlődésnek a témán körét szintén itten felelhetjük természetesen, mint mondottam már, konkrét döntésekre, konkrét kötelezettségvállalásokra még szükség lenne. A pénzügyi kötelezettségvállalások igazán nem elég konkrétak. Csak az EU fogalmazta meg a 0,7%-os kötelezettséget. Több nemzetközi partner is ebbe az irányba szeretne tovább lépni, és létezik egy olyan passzus a dokumentumban, amely külön dicséri az Európai Uniónak a nemzetközi fellépését, a 0,7%-os kötelezettség vállalását, amelyre az EU elkötelezte magát 2030-ig. Természetesen vannak olyan fejezetek, amelyeket még bővebben is ki lehetett volna fejteni, gondolok itt többek között az ENSZ-nek, az adóügyi nemzetközi együttműködését elősegítő egységére. Felmerült a kérdés, hogy egy kormány közi szervezetre van-e szükség, vagy egy technikai szervezetre, úgy, hogy ennek a nyomán lépjünk tovább a jelenleg létezőhöz képest. Tulajdonképpen egy hibrid megoldás alakult ki. Tehát nem igazán kormányközi a szervezet, amelyik létre kellene, hogy jöjjön, de mégis aktívabb kormány részvételt igényel az és megfogalmazottak az együttműködésnek a konkrét területei is. De ugyanakkor nagyon jelentős változás, nagyon jelentős előrelépés a jelenlegi keretekhez képest nem történt. Azt várjuk, hogy az állam adóságoknak az átstruktúrálása területén szülessen majd egy új keret, Argentina esetében pedig egészen nyilvánvaló, hogy egy ilyen megoldás lenne kívánatos. Többek között a magánszektornak az mozgósításával jó lett volna, ha megjelennek nagyobb olyan korrekciós intézkedések, amelyek lehetővé teszik a magánszektornak a megjelenését a globális célkitűzések teljesítésében a nemzetközi közösségnek az állapotával szeretném befejezni a hozzászólásomat. Ennek keretében elmondanám, hogy nagyon fura módon a 0,7%-os elkötelezettség, tehát a hivatalos állami támogatásoknak a kérdésköre úgy gondolom, hogy a vita középpontjába kellene, hogy álljon. És véleményem szerint, de a tárgyaló delegáció is így szemlélte a dolgokat. Tehát míg a legérdekeltebb csoportban, azaz a G77-es csoportban a prioritása a feltörekvő gazdaságoknak gyakorlatilag alá rendelődik a kevésbé fejlett országok prioritásainak. Oda jutottunk, hogy tulajdonképpen most már a témi, téma senkit nem érdekel. Az Unió nem azzal az ambiciózus megközelítéssel rögzítette álláspontját, amely eredetileg felmerült, és nem történtek olyan pénzügyi kötelezettségvállalások sem a fejlődő vagy a fejlett világ részéről, sem a feltörekvő gazdaságok részéről, amelyek azt idézték volna el, hogy kiki nagyobb felelősséggel lépjen fel. A fejlődő, illetve pardon, a fejlett országok máskülönben szavazatokat veszítettek tehát itt gondoljunk többek között, abban a felállásban, ami összehozza a G77-et, illetve a kínai köztársaságot. Szóval úgy gondolom, hogy mindez nem teremtette meg azt a garanciát, amelynek a révén biztosak lehetnénk abba, hogy a fenntartható fejlődése sor kerül. Éppen ezért nagyon oda kell figyelnünk erre, többek között a Párizsi eljövedő konferenciával kapcsolatosan folyamatosan ugyan ezekkel az akadályokkal fogunk találkozni. Tehát kiki tudatos természetesen, is ez megjelenik a diszkuzusokban, de ugyanakkor a tetlegességre, a pozitív tetlegességre nem igazán került sor. Thank you. Anybody? Van-e, aki szeretne hozzászólni, vagy valakinek van-e kérdése az elhangzottakhoz? Charles. Én úgy gondolom, hogy a dolgok állása amilyen, olyan, volt már alkalmunk több alkalommal, hogy kommentáljuk az Addis eredményeket. Személy szerint az a meg véleményem, hogy ez eléggé elszomorító eredmények, még akkor is, hogyha azt elismerjük, hogy a az Európai Unió szerette volna megújítani a dolgokat, a felelősséget, csak ebből nem lett semmi. Most ki az, aki garantálja, hogy az újabb ígéretek 2030-ig, amit tettek, azok betartásra kerülnek? Én szeretném tudni, hogy a bizottság előirányozta-e azt, hogy egy akciótervet határozza meg, egy ütemtervet, hogy elérjük a 0,7-et. 4,1-ről beszélünk, hogy 0,7 legyen belőle, tehát hogyha lineáris növekedést alkalmazunk 2030-ig, akkor a 0,02 százalékkal kellene minden évben növelni a fejlesztési támogatást. Fek fogjuk ezt csinálni, mert hogyha nem, akkor nem. Hát kötelezettséget kell vállalni, hogyha most nem tudjuk megcsinálni, akkor ki mondja, hogy a lemaradást be tudjuk majd hozni. És a második kérdés, ezt magunknak teszem fel, végül is meg fogunk-e szervezni egy megfelelő nyomonkövetést, parlamenti nyomonkövetést, hogy mi vagyunk-e az ellenőrei az unió számára, akik figyelemmel kísérik, hogy betartásra kerülnek-e az igen. El kellene dönteni. Szeretném, hogyha döntenénk, hogy ezt szervezzük meg. Tehát én azt várom, a bizony, hogy a bizottság és a tanácsa is a tagállamoknak konkrét vállalásokat tegyenek, és hogyha ez nem így történik meg, ha nem tartják be az ígéreteket, akkor szemben azzal, ami a gazdasági bizottságban történik, akkor az kell, hogy azok a tagállamok, amelyek nem teljesítettek, azok idejönnek a mi bizottságunk elé, és számoljanak be, hogy miért nem ö, teljesítették azt, vagy miért nem tudják betartani a kitűzött célokat. Ezt a kérdést illetően van-e valaki a bizottságtól, aki válaszolna? Most nincsen, pedig ezt a kérdést föl kellene tennünk a bizottságnak. Ebben az esetben én azt javaslom, hogy szervezünk az Európai Parlamentben egy plenáris ülésen egy vitát nem szabad itten elbújni, és, hanem az kell, hogy a vállalt kötelezettségeket mindenki betartsa, és ünnepélyesen kerüljenek ezek a vállalások megtételre. Nekünk pedig azt kell biztosítani, hogy parlamenti felügyelet ellenőrzés megvalósuljon. Nos, egy óra múlva a koordinátorok ülésén majd a következő év munkaprogramjáról lesz szó. Azt hiszem, hogy utána ez a kérdés prioritást kell, hogy élvezzen, biztosítani kell a parlamentnek azt, hogy amit vállalunk, azt teljesítjük. A bizottság, ha jól tudom, egy külön jelentést ad ki a finanszírozás mozgósításáról. Tehát van ennek a kérdésnek több eleme, de nyomást kell gyakorolnunk a bizottságra, hogy történjen valami. Viszont, hogy hogyan tegyük ezt, majd ezt a koordinátorok megvitatják. Biztos vagyok benne, hogy erről az SDG-kről, még a fenntartható fejlesztési célokról lesz majd még szó. Ha csak mindig azt mondjuk, hogy mi történt, mi történt, akkor semmi se történik. Nyomásra van szükség. Szerintem nagyon érdekes volt, hogy a legszegényebb, a legkevésbé fejlett országok voltak a legfontosabbak ebből a szempontból. Például Nigéria. Például hatalmas méretű, de nagyon kevés az átlag kereset. Vagy az ebola által sújtott országoknál ugyanez a helyzet sokkal nagyobb a méretük, mint a bevételük. Úgyhogy valaki ezzel kapcsolatban nem kér senki szót, akkor köszönöm szépen Pedro, köszönöm Lolának is. És akkor áttérnénk a 21-es pontra. A 2010-ben készült ajánlások végrehajtása a parlament szociális és környezetvédelmi normákkal kapcsolatos kötelezettség vállalása. Az INTA, az Illetékes Szakbizottság. Öt évvel ezelőtt, ebben hasonlít az előző ponthoz, megegyeztünk valamiben. Mi történt? Történt-e valami? És most meg is hallgatjuk. Köszönöm. Muchas gracias, Linda. Eh, pues sí, nosotros pensamos que... Köszönöm szépen, Linda A magánvállalatok felelőssége nagyon fontos dolog. Ez egy olyan követelmény, a demokrácia követelménye, hogy odafigyeljünk figyeljünk arra, hogy senki se sértse meg a törvényeket. Mi azt akarjuk, hogy legyenek megfelelő garanciák a munkavállalók számára, különösen a nők, gyerekek részére, akik közül nagyon sokan olyan körülmények között dolgoznak, amit félrabszolga körülményeknek lehetne minősíteni. Mindig alárendeltek és mindig a munkavállalót rendelik alá a nyereségnek, és az alapjogok megvédését fenn kell tartani. És az első dolog, amit meg kell követelni, hogy magunktól is megköveteljük, hogy koherensek legyünk saját magunkkal, a politikáinknak is koherenseknek kell lenniük. Most visszautalok a Lisszaboni szerződésre. Nem engedhetjük meg, hogy együttműködési politikát folytatunk, és ugyanakkor, amit a fejlesztési politikával adunk, azt ugyanakkor visszavesszük a kereskedelmi megállapodásokkal. Tehát a fejlődéshez való jog az 1986 óta eletigéníthetetlen jog, senkitől sem vonható meg, és a népek szuverenitását is tiszteletben kell tartanunk és meg kell hallgatnunk a népeket is, nem csak a nagyvállalatokat. Itt van egy közös felelősségünk, ami nem azonos minden egyes államban vagy országban. Nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Unió államainak történelmi felelősségük van a világ többi részével szemben. Tehát nagyon sajnálatos, hogy nincs kellő átláthatóság az, a tekintetben, hogy a vállalatok hogyan viselkednek. Nem lehet igazi felelősséget vállalni, ha nincs megfelelő átlát, átláthatóság, és ex ante em, ö, adatokat kellene szer, értékelést kéne készíteni a magatartás, hogy az egyes vállalatok hogyan viselkednek, azok, amelyek más országokkal kötött kereskedelmi szerződések élvezői kötelező rendszert kellene létrehozni arra, hogy a vállalatok betartsák a szociális, környezetvédelmi és emberjogi követelményeket. Jelenleg ilyen jogi garancia nincsen, és ez nem mehet így tovább, hogy az emberjogi rendelkezéseket továbbra sem tartják be. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak mobilizálódniuk kell a tanácson belül, az ENSZ-ben, hogy előkészítsenek egy eh, megállapodást, nemzetközi megállapodást, ami lehetővé teszi, hogy szankcionáljuk azokat a vállalatokat, amelyek nem tartják be a szociális eh, és emberi jogokat. Ez az, eh, amit mi kimondunk, és szerintem nagyon határozott álláspontot kellene elfoglalnunk az Intának készített véleményünkben. Köszönöm, Kósa úr! a néppárt nevében szeretnék hozzászólni a vitához. először is üdvözlöm hogy létrejött ez a véleménytervezet úgy gondolom hogy nagyon fontos hogy a fejlesztési szakbizottság ebben a kérdésben is elmondja a véleményét. nekem az a véleményem hogy ez a tervezet erősen negatv hangvételű én úgy gondolom hogy sok pozitv dolog is van amit ki lehetne emelni amikor az európai unió fejlesztési politikájáról beszélünk. véleményem szerint az európai unió tiszteletben tartja a fejlődő országok szuverenitását és nem igazán értem hogy mire gondol az előadó akkor amikor ezt kétségbe vonja. az igaz hogy vannak olyan területek ahol lehetne többet tenni például a privát szektorban hogy ők eredményesebben vehessenek részt a fejlesztési célok megvalósításában. A fenntartható fejlesztési célok akkor lesznek működőképesek, hogyha a gazdasági, a szociális, illetve a környezeti dimenziókat is figyelembe vesszük. Én úgy gondolom, hogy a cégeknek önkéntesen kellene az üzleti stratégiájuk részévé tenni a szociális és környezetvédelmi szempontokat, hiszen ez az ő felelősségük garantálni kell azt is hogy a partnerországok maguk is tulajdonosként vegyenek részt a saját országuk fejlesztései során. én bzom abban hogy a kétoldalú kereskedelmi szerződések amiknek nemrégen lett része az emberi jogi klauzulák illetve a fenntartható fejlesztési alapelvek ez az európai unió és a partnerországok közötti sikeresebb együttműködést fogja lehetővé tenni. egyben szeretném jelezni hogy olyan módostó javaslatokat fogok benyújtani amik egy kicsit pozitvabb előremutatóbb hangvételt ütnek meg és egy konstruktv hozzáállást tükröznek és remélem hogy ezzel olyan véleményt tudunk benyújtani a kereskedelmi bizottság felé ami ami a fejlesztési célokat sokkal hangsúlyosabbá teszi és egyben szeretném megköszönni a véleménytervezet kidolgozását a kollégának és állok az együttműködés elé. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Fonszulika úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm azt a véleményt, amit Sánchez kolléga állított össze. Ez egy nagyon jó kiinduló pont ahhoz, hogy a 2010-es ajánlásokat megvalósíthassuk a szociális, emberi jogi, társadalmi felelősségi és környezetvédelmi felelősségeket illetően. Hölgyeim és uraim, a kereskedelmi politikák nem csak a kereskedelmi érdekeket kell, hogy szolgálják, hanem legyenek olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a szociális és környezetvédelmi normák betartatását, ezért aztán ezeket a normákat folyamatosan ellenőrizni kell. Ezen kívül az EU vegyen részt az ENSZ ügynökségeinek munkájában, hogy a transnacionális vállalkozások és cégek felelősségre vonhatóak legyenek, ha megszegik ezeket a normákat. Én úgy gondolom, hogy az emberi jogi normákat és más standardokat sokkal komolyabban kell vennie az EU-nak, különösen a szegénység eltörlése területén. A felelősségvállalás azt jelenti, hogy akármennyi pénzt is költünk a fejlesztésekre, ha ezeket a normákat nem tartatjuk be, akkor semmit nem érünk el. Ma a fejlesztési segélynyújtás inkább egy állami magán együttműködési forma PPP formájában folyik. Ez azt jelenti, hogy gyakran a fogyasztókra hárul a végső felelősségvállalás. Ami az állami felelősségvállalást illeti, a kormányoknak biztosítani kell, hogy a magánszféra az állampolgárok érdekeit, ahol a beruházás folyik, figyelembe vegye. Ami a környezetvédelmi és szociális normák betartatását illeti, ez annak garanciája, hogy egyes országok a saját jövőjüket építik. Az EU köthet bilaterális ö, szerződéseket, de az elmúlt év tapasztalatai megmutatták, hogy a bizottság nem elég erőskező ezen a téven. Nem számítanak ezek a szerződések, ha a szerződő felek a saját jövőjükért nem vállalnak felelősséget. Ezért felszólítjuk a bizottságot, hogy az ECOWAS IPA e szerződéseket jobban betartassa. Véleményünk szerint a felelősségvállalás működhet. Nagyon sok cég támogatja a kötelező normákat, és konkrét eredményekről is be tudunk számolni, és bemutathatjuk, hogy csak a közös magán állami vállalkozások garantálhatják a sikert. Ennek alapján, amit elmondtam, módosítókat fogok beadni a szöveghez. Köszönöm. Köszönöm. Charles, nem tudom, kollégák rövidre foghatnak, mert nem sokára majd még várunk előadókat. Aztán Maria és aztán Heidi. Oui, je remercie, madame. Igen, köszönöm szépen Sánchez asszonyt a, annak a munkáját. Itt is az a kérdés, hogy hogyan fogunk eljutni odáig, amit ő kér a javaslat, vagy amikre javaslatot tesz. Hogyan fogjuk azokat elérni? Először is meg kell állapítani, hogy Európában lehetetlen ö, minden területen szabványokat kikényszeríteni, többek között például a szociális területen. Nincsenek olyan rendelkezések, amik ö, rendeznék az Európai Unión belül a szociális kérdéseket. Vannak országok, amelyek opt-out-tal rendelkeznek, és vajon külföldön tudjuk-e érvényesíteni azt, amit a saját portánkon az unión belül sem tudunk kikényszeríteni. És a másik, hogy milyen eszközzel fogunk bármilyen normát is bárkire rákényszeríteni. A kereskedelmi, nemzetközi kereskedelmi szerződésekben egyetlen egy lehetőség van, hogy belevesszük, hogy bizonyos normákat tiszteletben tartsanak, és ezt kondicionalitásként tesszük bele a kereskedelmi szerződésekbe. Csak a kérdésem az az, hogy megpróbáltuk ezt bármikor is megtenni, például a partnerségi szerződések, gazdasági partnerségi megállapodásokban is, ha igen, milyen formátban történt ez? Thank you. Um... Köszönöm szépen, Maria Hojbuk. Köszönöm szépen, Lorának köszönjük ezt a jelentést. Mi is felkaroljuk ezeket a pontokat, hiszen mi is állandóan hivatkozunk ezekre. Nem fogom megismételni, mert nagyon sokan elmondták, hogy miről szól is ez, de az emberi jogokat illetően a jelenlegi normák és elvek a betartatás területén a nemzetközi jogban nem megfelelően tisztázottak, pedig fontos lenne, hogy amikor kötelező érvényű jogi eszközöket fogadunk el, akkor a multinacionális cégek keretén belül is kötelezőek legyenek ezek. Megfelelő kell, hogy legyen az egyensúly a jogok és kötelességek között, nem csak a cégeken belül, hanem nemzetközileg is. Én nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az ENSZ ö, egyezménye alapján, ezek alapján nem fogadtunk el kötelező érvényű jogszabályokat. Charles Görens már mondta, hogy ez feladatunk lenne, és én úgy gondolom, hogy ilyen jogi eszközökre szükségünk van. Mert gyakorlatilag jelenleg az a helyzet, hogy a multinacionális cégek nem tartják be az emberi jogi szabályokat, igazából önkéntességi alapon teszik ezt, ha teszik. Pedig Európában bele kell gondolnunk abba, hogy hogyan járjunk el az ilyen cégekkel szemben Európa területén. Aztán az ILO-nak, a Nemzeti Munkaügyi Szervezetnek a normáit illetően. Ezek is részben önkéntes alapon működnek, itt is kötelezővé kell tenni ezeket. Aztán kereskedelmi egyezmények. Szerintem ezeket felül kell vizsgálnunk. Végrehajtják-e őket megfelelően? Végrehajtatják-e a szociális és környezetvédelmi klauzákat? hiszen ezek részei ezeknek az egyezményeknek, és a szociális és környezetvédelmi felelősséget vállalnunk kell. Ez a munkánk része. Ezzel kapcsolatban néhány módosítót adunk be, de ez nem kritikának szántuk, hanem inkább kiegészítő jellegűnek, konkretizálónak szántuk őket. Köszönöm oh, thank you very much. Two points very... Heidi Hautala, csak két pontot említenék röviden. Nagyon fontos, hogy a DEVE komolyan részt vegyen ebben a vitában az emberi jogok és cégek szerepéről. Úgyhogy üdvözlöm ezt a véleményt, amit Lola Sanchez állított össze. Én úgy gondolom, hogy a nemzeti intézkedési terveket, amelyek az emberi jogok és a vállalatok kapcsolatát fektetik le, ezt kötelezővé kell tennünk. Ezzel kapcsolatban nem látok semmit a véleményben, pedig nagyon fontos, hogy ezeket az elveket végrehajtsák. Bár Lola jelentésének hatos pontja, miszerint felszólítja az EU-t, hogy az ENSZ munkájában részt vegyenek aktívan és kötelező jellegűvé tegyék az ENSZ által megszabott normákat. Ez nagyon jó, de a hatos pontot illetően nagyon sok olyan ország van, amely a ragi elveket egy úgynevezett nemzetközi szerződéssel akarják lecserélni. Ezt nem szabad hagynunk. Elnök, köszönöm. Szilvia Formenti, Formentini a Trade főigazgatóságról, a bizottságtól nem kötelező, de szeretne? aztán Sánchez asszonyé. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a képviselőknek és Valójában két észrevétel, a digitrate től és az EFKO-tól is itt vagyunk, valamennyien szeretnénk rövid észrevételt tenni. Bevezetőként annyit mondani, üdvözölni szeretném a ház érdeklődését a téma iránt. Nagyon is időszerű, hogy beszéljünk ezekről a fenntartható fejlődésről és a kereskedelemről és ezek a Fejlesztési Bizottságban is megvannak. Hallottuk már a fenntartható fejlődési célkitűzéseket, és szerintem ez nagyon fontos kapcsolat, és emlékezni szeretnék, hogy az Egyesült Államok kifejezetten küzdött azért, hogy ez belekerüljön majd az agendába, és emlékeztetni szeretnék, hogy mi mindent tettünk ennek érdekében. Szeretném emlékeztetni azt a fejlődést is, ami az Európai Unió kereskedelmi politikán belül történt, illetve a fenntarthatósági kérdésekben, illetve az egyoldalú eszközök, a területén a bilaterális bilaterális megállapodások egyre több és egyre átfogóbb kötelező szabályokat írnak elő emberi jogi, munkajogi, szociális területen ez megjelenik a kereskedelmi politikai megállapodásokban egyaránt. Ehhez kapcsolódik még az, hogy a nemzetközi kontextus nagyon fontos abban a munkában, amit ez a szakbizottság végez, és nagyon fontos látni azt, hogy hogyan fejlődnek a dolgok. 2010-ben volt egy eh, megállapodás, után nagyon vál, nagy változások történtek azóta. Fontos, hogy a nemzetközi kontextushoz mindig igazodjunk, és a saját politikánkat a nemzetközi helyzethez össz, összhangba hozzuk. Tehát az, ezen a területen nagyon sok minden ö, történt, olyan ö, eszközök is vannak, amiket annak idején nem fogadtak el, és közben viszont a nemzetközi területen OECD, ILO és más fórumok is kidolgoztak alapelveket, útmutatásokat, amik egyértelműen támogatják az erőfeszítéseket, és próbálják integrálni a due diligence-t, a felelősséget a szolgáltatási láncokban. És akkor most átadom kollégámnak a szót. Köszönöm szépen, elnök hogy én is csak nagyon röviden szeretném megemlíteni néhány lépést, amikkel ö, tettünk azóta, hogy az ajánlás elfogadásra került, figyelembe véve az előttünk lévő javaslatot, az ex ante elemzést kellene végezni, ezt mondták. Hát nem csak, hogy ez már megvan, hanem van hatástanulmányunk is, amit korábban végeztünk, minden egyes kereskedelmi tárgyalás alkalmával ilyenre sor került. Sőt, ez meg is erősödött a ez mindig része a jobb szabályozás csomagnak, mikor bizottsági javaslat születik, és ezek egyébként nyilvánosan is hozzáférhetőek. Szeretném röviden megemlíteni azt a munkát is, ami az átláthatóság területén történt egyes ágazatokban, például konfliktusok, például a faiparban, és más területeken is. Vannak itten irányelvek is, amelyek módosításra kerültek a közelmúltban, például éppen azért, hogy az átláthatóság javuljon a nemzetközi együttműködés területén. Mellesleg megemlíteném, hogy a vállalati szociális felelősségi irányelv, illetve stratégia az is felvizsgálatra, felülvizsgálatra kerül, éppen most van a felülvizsgálata, és mindazon elemek, amelyek itt megemlítésre kerültek, nyilvánvalóan figyelembevételre kerülnek majd. Ez egy további lehetőség lesz a parlamentnek, hogy hozzájáruljon ehhez a munkához. És azt hiszem, hogy itt ezzel be is fejezem. Köszönöm. Okay, thanks. thanks. Rendben, köszönöm szépen. Rendben, de csak gyorsan igen, egy kérdés. A bizottság nyomást gyakorol a nemzeti tagállamokra, hogy a RAGI, John RAGI ENSZ irányelveit megvalósítsák. Igen vagy nem? Maybe you have to, if you, if you don't know. Elnök, ha nem tudják, akkor majd később reagáljanak. Heidi, meg ö, ismételnéd? Igen. Vannak úgynevezett ruggy ENSZ irányelvek az emberi jogokról és a vállalkozásokról. És nagyon fontos, hogy a tagállamok megvalósítsák ezt. De hogyha a bizottságnak fogalma sincs, hogy ez mi, elnök, rendben, majd akkor a bizottság visszajelez, mert nem tudják. Sánchez asszony. Gracias, Linda. <clears throat> Voy a intentar ser muy breve. Köszönöm szépen, Linda, nagyon rövid leszek. Néhány pontosítást tennék mindössze hozzá az elhangzottakhoz. Miről is van szó? Kedves kollégák, szembesülnünk kell a valósággal. A valósággal, amely a határainkon kívül létezik, amelyet esetleg nem látszunk, de nagyon sok szenvedője van. Mi nem ö, vagyunk az ellenségei ö, a vállalkozásoknak, a fejlődőknek, és így tovább. Mi ö, azt ellenezzük, ami az emberi jogokat sérti. A nagy vállalkozásaink nagyon sokszor úgy lépnek fel, hogy büntetlenül élnek vissza a jogaikkal. Semmi szankció nem sújtja őket. Például több helyen, így Bangladesban is, nagyon sok spanyol textilüzem működik, és olyan balesetek következnek be, amelyek elfogadhatatlanok, mert hogy semmi kártérítés nem történik, és semmi olyan intézkedést nem hoznak ezek a vállalkozások, amelyek kihúznák a szegénységből ezt a világot. Úgy gondoljuk, hogy adott esetben fékezi a kereskedelmi kapcsolatokat ez a fajta fellépés, és csak fokozza a nyomort, fokozza a szenvedéseket. Természetesen nem vagyunk ugyanakkor a kereskedelmnek az ellenségei. Úgy gondoljuk, hogy azok a normák, amelyeket igénylünk, nem forradalmi tettek, hanem egyszerűen a már szokványosá vált szabványokat, viseleteket, magaviseleteket kívánjuk betartatni. El kell, hogy mondjam, jártam Genfben, mégpedig akkor, amikor az Emberi Jogi Bizottság első napja zajlott, és pont a multinacionálisakat foglalkoztak, és azzal, hogy hogyan kellene betartatni a különböző tranzakcióknak a keretében az elvárásokat, és elkezdtük tárgyalni a megállapodást, és hatalmas nyomást gyakoroltak a civil társadalom képviselői, mint egy felébredt a közvélemény. És az Európai Bizottság álláspontja egyszerűen szégyenletes volt. Igen, ezt hangsúlyoznom kell. A mi képviselőnk szüntelenül blokkolta a tárgyalásoknak már az elejét. Ezt tudni kell, ezt el akartam mondani, fontosnak tartom. Linda, most ajánlásokról beszélünk. Az Európai Parlamentnek a 2010-es ajánlásairól, amelyek nem voltak kellőek, kellően kötelezőek, kellően erőteljesek, sokkal kategórikusabban kellene fellépnünk, alapvető fontosságú területről van szó, ezek a kérdések az emberek életét érintik közvetlenül világszerte. Deadline for amendments on this... Köszönöm szépen. A módosítók határideje szeptember 23, ami holnap van. Úgyhogy nem sok idő van, de ne csináljanak hosszú módosítókat, tehát csak, csak hogyha valami van. Köszönöm szépen. És akkor most rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Nagyon örülök, hogy ilyen türelmes az új EKO humanitárius segítség képviselője, mert 15 perccel ezelőtt kellett volna már, hogy szót kapjon, és nagyon türelmesen várt, megvárta, amíg befejeztük. Kérem, mindenki foglaljon helyet. Welcome to our committee. Üdvözlöm a szakbizottságunkban, és nagyon örülök, hogy el tudott jönni első alkalommal a mi szakbizottságunkban. Biztos vagyok benne, hogy majd jobban megismerjük egymást, ahogy tovább dolgozunk, illetve hogy telik az idő. De természetesen nagyon nehéz időszak ez. Tegnap folytattunk Nimetsz biztossal egy vitát, és beszélt arról, hogy a az Európai Uniónak az Afrika alapja hogyan alakul, és azt is tudjuk, hogy tanácsülés folyik ebben a percben, ahol az Unió azt vizsgálja, hogy hogyan tudja a saját eh, menekültügyi helyzetét vagy problémáit megoldani. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a humanitárius segítség rendkívül fontos téma, hogy eh, az forrásoknál kezeljük a eh, menekült problémákat a mai napirendi pont nagyon fontos, az állampolgárok is azt kérdezik, hogy hát mit tesz az Unió? Miért halljuk állandóan azt, hogy élelmiszer segély jobb, ö, csökkentették a Libanonban, Jordániában, mert az ENSZ-nek nincs elég pénze. Igaz-e, hogy senki sem tesz további pénzeket ezekbe az alapokban. Nagyon fontos, hogy az állampolgároknak válaszoljunk ezekre a kérdésekre, és hogy világosan elmondjuk, hogy mi az, amit az Unió már eddig is megtett, megtesz, és mi az, amit még tennünk kell, azért, hogy olyan humanitárius segítséget adjunk, amilyet szeretnénk. Úgyhogy főigazgató asszony, akkor 10-15 percre öné a szó, majd pedig a kollégák kérdezhetnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy itt fogadtak engem mai napon. Amint önök is tudják, és hogy az elnök asszony elmondta, én szeptember 1-ével léptem hivatalba, és az egyik első feladatom az, az volt, hogy az önök elnöknőjével találkozzak, és szándékom van állt, hogy mielőbb eljöjjek önökhöz, de az események ezt még jobban felgyorsították, és ezért megragadtam ezt az alkalmat, hogy most ide látogassak, és szóljak önökhöz. Itt van mellettem kollégám, Ervé Delfán, aki Kérem, hogy akik beszélgetnek, azok ne a terembe tegyék, hanem menjenek ki a teremből, mert ugyan az előadó itt ül mellettem, mégsem hallom rendesen, úgyhogy kérem, hogy akik beszélgetni akarnak, azok vonuljanak ki a teremből. Idáig hallom azokat, akik beszélgetnek. Köszönöm. Köszönöm. Tehát azt mondtam, hogy itt ül mellettem kollégám, mert talán lesznek olyan kérdéseik, amelyekre pontosabb válaszokat kívánnak és amire én még nem tudok megválaszolni, de itt van, és akkor ő segít, hogyha én nem tudnék válaszolni. Ahogy elmondta elnök asszony, ez a menekült válság nyilván az egyik legnagyobb kihívása, amivel Európának szembe kell néznie a hosszú évek óta. Azt hiszem, hogy Juncker elnöknek a beszéde, amit az unió állapotáról tartott, nagyon jól mutatja ennek a válságnak a komolyságát. Ugyanakkor az is megmutatja, hogy a bizottság, csak úgy, mint az egyéb intézmények, és remélem a tagállamok is, nagyon is látják, hogy mennyire komoly ez a válság, és hogy fe, mindenképpen a lehető legmegfelelőbb választ kell ezekre adni. Természetesen a mai napon arra fogok koncentrálni, ami a humanitárius segítség területén történik. Mixa biztos eljött, hogy más témákról beszéljen önöknek. A bizottság számára is ez egy olyan időszak, amikor meg kell próbálnunk minél nagyobb szinergiát találni a különböző mechanizmusok, pénzügyi eszközök között, amelyekkel rendelkezünk, hogy a válság különböző arculataira tudjunk választ adni. Ez egy unión belüli válsággá vált, de természetesen kívül vannak meg a gyökerei és ugyanakkor ez válság azon országokra és a kibocsátó országokra és valamennyi tranzitországnak is, amíg a konfliktusos országok és az unió között találhatóak. Tehát úgy gondolom, és szeretném megerősíteni, hogy teljes mértékben tudatában vagyunk mindennek, és kéz a kézben dolgozunk együtt a bizottság egyéb szolgálataival, csak így, mint a fejlesztési főigazgatósággal, a bővítési főigazgatósággal, illetve a belügyi főigazgatósággal, és tesszük ezt, hogy minél nagyobb szinergiát tudjunk biztosítani a különböző eszközök között. Két dologról szeretnék szólni. Egyrészt arról, amit mi, mint humanitárius igazgatóságaként tehetünk belső területen és külső területen. Most belső területen a szoros együttműködésen kívül, amit a kollégákkal folytatunk, igyekszünk biztosítani azt, hogy megvalósuljanak a szinergiák a különböző, például a migrációs alap és a bővítési alap, a szomszédsági politika, és a különböző egyéb fejlesztési eszközök között rendszeres párbeszédet folytattunk, ez július óta működik, hogy minél jobb legyen a szinergia különböző eszközöink között, és hogyha lehetséges, akkor a rugalmasságot is igyekszünk biztosítani a költségvetési eszközök között, tudván azt, hogy nagyobb a rugalmasságunk, mint néhány más igazgatóságnak, akkor, amikor az előirányzatokat kell kezelnünk. Másik eszközünk természetesen az európai mechanizmus, mechanizmus, a polgári védelem polgári védelmi mechanizmus. Tudom, hogy vannak, akik írtak Sziliáni biztosnak még a nyár során, és kérték, hogy aktiváljuk ezt a mechanizmust és természetesen önök kaptak választ, de talán néhány dolgot ezzel kapcsolatban itt az alkalom, hogy tisztázzak. Többek között ez a mechanizmus csak résztvevő tagállam kérésére aktiválható. Tehát a bizottság maga nem aktiválhatja ezt a mechanizmust. Tehát mi nem léphetünk, mint bizottságként nem tudjuk aktiválni ezt az eszközt, még akkor sem, hogyha önök kérik, tehát az aktiválás mindenképpen valamelyik szerződő fél kérésére történhet. Ez volt a közelesetben Magyarország esetében, amely egy hete, tíz eh, napja kérte a mechanizmus aktiválását, és kérte eh, többi részvevő országnak a részvételét, ahogy. Eh, például adjanak sátrakat, ágyakat, és főként, főként sátorra volt szükség, hogy segítsenek, és hogy szembe tudjanak nézni a ö, beáramló ö, nagy létszámmal. Aztán Szerbia ugyancsak aktiválta a mechanizmust, és kérte, hogy a más szerződő felek is vegyenek részt, nevezetesen, hogy gépjárműveket, üzemanyagot, ugyancsak sátrakat kaphassanak, és tegnap óta ezt a mechanizmust Szerbia is aktiválta. Amennyiben Görögország vagy Olaszország aktiválni kívánja a mechanizmust, természetesen mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezen országokat is segítsük, ugyancsak más tagállamok segítségével, hogy az igényeknek megfeleljen. Eddig sem Görögország, sem Olaszország nem aktiválta a mechanizmust. Azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog volt, amit meg kellett jegyezni. Azt hiszem, hogy itt van egy kis értetlenség, hogy a mechanizmus nem kerül aktiválásra, vagy nem olyan gyorsan, vagy olyan gyakran, mint ahogy ezt szeretnénk. holnap én megyek Luxemburgba, ahol a főigazgatókkal, a polgári védelmi főigazgatókkal és a mechanizmus tagjaival lesz egy értekezletünk. Ez is egy alkalom lesz, hogy ismételten ezeket az országoknak felhívjam a figyelmét, hogy amikor a mechanizmus aktiválásra kerül, akkor gyorsan és kézzelfoghatóan kell hozzájárulni, illetve hogy aktiválásra kerüljön, mert ez a mechanizmus éppen azért van, hogy szolidaritást tudjanak nyújtani az államok nem csak egymásnak, hanem más Európa más részének is, hogy segítsük azokat az országokat, amelyek nehéz helyzetbe kerülnek, például ebben az esetben a menekült áradattal kapcsolatban. Az uniónak a külső fellépései természetesen más jellegűek, tekintettel arra, hogy ebben az esetben nagyon nagy mértékben pénzügyi támogatást nyújtunk azon nemzetközi szervezeteknek, civil szervezeteknek, és az ENSZ szervezeteinek, amelyek az elsődleges partnerek a humanitárius segítségnyújtás területén. E tekintetben szeretnék néhány észrevételt tenni a válság jellegével kapcsolatban, amelyel szembe kell, hogy nézzünk. Túl a migrációs válságon, ami kiváltotta azt, ami jelenleg folyamatban van, az is világos, hogy nagyon nagy mértékben menekült válságról van szó, és a szíriai válság ennek a legfőbb kiváltója. Csak emlékezettetül 4 millió szíriai van, akik Szírián kívül menekültek, én nem beszélve azokról a milliókról, akik országon belül ö, kerültek át telepítésre. Ez a menekült áradat mindaddig fog jönni Európába, amíg a szíriai probléma nem kerül megoldásra. Tehát nyilvánvaló, hogy egy globális politikus, politikai megoldás szükséges, és azt hiszem, hogy ez volt az az üzenet is, amit Juncker elnök adott a hozzászólásában l'Union est un des principaux az Unió az egyik legfőbb adományozó ebben a két válságban. Emlékeztetnék arra is, hogy az Európai Unió együtt az Egyesült Államokkal a legfontosabb adományozók, donátorok ezen válságok keretében. Ez idáig az Unió 4 milliárd eurónyit folyosított az Európai Unió, azaz az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió költségvetése, és a tagállamok együttesen 4 milliárd eurót tesz ki, tehát ez a támogatás, amelyet a szírei válság orvosálására szántunk, és egy milliárd eurónyi támogatás pedig a humanitárius tevékenységet szolgálta. De ezzel együtt a finanszírozásnak a forrásai nem elégségesek. Éppen ezért az ENSZ felhívása nyilvánvalóvá tette egyértelműen azt, hogy csak 37-es százalékban sikerül lefedni a felhívásban megfogalmazott igényeket. Éppen ezért az ENSZ nemzetközi ö, felhívást tett közzé a szakügynökségeinek keresztül, hogy milyen típusú és mértékű segítségre lenne szükség, és ennek keretében azt is jelezték, hogy az élelmiszer segének a folyosítását is fel kellett függeszteni, oly mértékben forráshiányos volt. A tárgyalások mindezen témákról is folynak, és természetesen holnap az európai csúcs keretében mindezekről szó esik. Az is nyilvánvaló ugyanakkor, hogy dolgozunk, hogyan lehetne mobilizálni további addicionális forrásokat azért, hogy segítsük az érintett országokat, legyen Törökországról szó, Szerbiáról, vagy a volt Jugoszláv köztársaság országairól, Macedóniára gondoltam itt, E tekintetben szeretnék még emlékeztetni arra is, hogy figyelmünket jelenleg a szír válságra koncentráljuk, nagyon világos okok folytán és teljesen igazolható indokok alapján, de a Balkán útja nem az egyetlen útja a masszív migrációs hullámoknak. Éberen oda kell, hogy figyeljük az e- a többi válságot is nyomon kell, hogy követjük. Líbiára gondolunk többek között, amely továbbra is a migrációs áramlásának áramlásoknak egyik legfőbb gócpontja. Nem akarok hosszan elítőzni azon kérdéseknél sem, amelyeket Jemenben észelünk, vagy másútt, és amelyeknek eredményeként az unió irányában nagyon jelentős migrációs áramlatok valósulnak meg mindenképpen arra van szükség, hogy globális politikai választ adjunk, ne csak humanitárius. Persze a humanitárius válasz az elsődleges, de ezzel együtt az Európai Bizottságban mindent megteszünk azért, hogy fokozzuk a támogatásunkat a következő hetekben, mihet további források állnak a rendelkezésünkre majd. Nos, bevezetőként ezt szerettem volna elmondani, és természetesen állok a rendelkezésükre, hogy további információkkal szolgáljak, de gondoltam, hogy ennyire szorítkoznék, hogy kérdéseket tudjanak fel, feltenni. Köszönjük szépen, hogy tisztézte, tisztázta, hogy az EU mit tehet és mit nem tehet a körein belül. Jövőre elmegyünk Isztambulba a csúcsra, a humanitárius segélyeket illetően, és sokan azt mondják, hogy már most sem teljesítenek jól, az EU-nak nem jó az imidzse az adott pillanatban. Nem régen meglátogatunk néhány menekült tábort Törökország déli részén a kollégáimmal, és többen kérdezték, hogy mi történik. Hát majd a kollégák beszámolnak arról, hogy miket láttak az országok határain. Aztán Enrique guerrero a szó először, aztán a névpárt koordinátora er, Enrique. Köszönöm szépen. Már lehetőségem nyílt arra, hogy találkoztam önnel, sőt, rögtön a kinevezése után találkoztunk. És azt hiszem, hogy ez jó dolog, mert itt az Európai Parlamentban az elmúlt hetekben, különösen a plenárison láttuk, hogy egyetértünk azt illetően, hogy mi a helyzet Európában. Az Európai Bizottság és a Parlament nagy része leginkább. Aztán vannak mások, mint például a tanács, amely úgy tűnik, hogy nem ért egyet azt illetően, hogy gyorsan kellene fellépnie és határozottan. Úgyhogy ma megint annak vagyunk a tanulmányai, hogy a bizottság és a parlament egyet értenek. Nem akarom rabolni az idejüket, de néhány megjegyzésem azért lenne. Valószínűleg emlékeznek rá, hogy az Európai Bizottságnak az első javaslata annak érdekében, hogy ezt a jelenlegi válságot megoldjuk, májusban született. Most pedig már október van, legalábbis majdnem. Négy, majdnem öt hónap telt el, és csak néhány hete sikerült végre a tagállamoknak valamiféle egyezményt megkötniük, hogy mi történjen azzal a 40 ezer személlyel, akiket májusban vissza akar telepíteni a bizottság. Közben a probléma nagysága csak nőtt. A belügyminiszterek, amikor legutóbb találkoztak, akkor a 125 ezer menekültet illetően, akiket át kell telepítenünk Magyarországról, Olaszországról és Görögországból, hogy hová telepítsék el őket az EU-ban, nem tudtak megegyezni. Úgyhogy több százezer egyénről beszélünk, akik Európán belül, az Unión belül próbálnak valami biztonságos helyet találni, és hát négy hónap eltelt, nem történt semmi, és az európai tagállamok nem foganatosítottak semmilyen intézkedést. Közben pedig az állampolgárok, civil szervezetek és a humanitárius segélyszervezetek igenis cselekedtek, és a probléma megoldásához hozzájárultak. Hallottuk, hogy mit mondott a főigazgató. Az Európai Bizottság eszközei ezek és ezek, ezeket és ezeket tudjuk használni. De hát eh, ezek nem elegendőek nem tudjuk megoldani ezt a hatalmas problémát, úgyhogy kompromisszumot kell kötnünk. A tagállamoknak sokkal több kompromisszumot kell kötniük annak érdekében, hogy még több eszköz álljon a rendelkezésünkre. Ez a válság nem csak azért komoly, mert nagyon nagy, hanem azért is, mert megössz megosztja, megosztja az Európai Uniót. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon könnyen az EU válságává válhat. Nem csak egy lesz a sok válság közül. Az Európai Parlament és ez a szakbizottság felemelték a hangjukat, és azt mondták, hogy holnap a csúcson lépni kell. Annak érdekében, hogy segítsék a segítségnyújtásra szorultakat. Tegnap már volt egy gyűlés, Gutierrez úr az ENSZ részéről, és Avramopoulos úr a bizottság részéről, illetve Mogherini asszony. A főképviselő is ott volt, és egyértelművé vált, hogy amikor középtávon próbáljuk kezelni a problémát, akkor mindenképpen foglalkoznunk kell az érintettekkel. Kérdéseim a bizottsághoz végeztek-e értékelést arról, hogy milyen pénzügyi erőforrások állnak a rendelkezésünkre. Mire lenne szükségünk ahhoz, hogy valóban megbírkozzunk a válsággal. Aztán mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy mozgósítsa az érintett civil szervezeteket, mint például az ENSZ uh, World Food programját, uh, Libiában, Jordániában és Törökországban a civil szervezeteket. Én csak feltételezni tudom, hogy nem oldjuk meg, és önök sem oldják meg ezt a problémát, csak az élelmiszerellátás szempontjából, a humanitárius válság szempontjából. Ez nem csak arról szól, hogy hogy védjük meg a határainkat, hogy a belbiztonságot hogyan garantáljuk, de arról is, hogy hogyan védjük meg azokat, akik már itt vannak, és akik még készülnek az útra, hogy biztonságos útvonalat biztosítsunk nekik. Említettem, és mások is, és ez jól összefoglalja a helyzetet. Amit Juncker úr mondott, nagyobb összetartásra van szükség az unión belül de nem csak nagyobb unióra van szükség, hanem nagyobb európai ságra is. És szerintem jelenleg egyikből sincs elég. Ha nem akarunk szétaprózódást, akkor a tanácsnak nagyot kell lépnie holnap. Köszönöm. Thank you, Chair. Thank you to... Köszönöm elnök asszony, köszönöm a főigazgató asszonynak. Természetesen mi is el szeretnénk mondani a mi véleményünket, hogy egy közös európai felelősségre van szükség a menekült válság kezelése, mert ha nem, akkor tovább fognak növekedni a feszültség a tagállamok között. Például nagyon jól látjuk Horvátország esetében határokon, például a horvát-szlovén határon milyen feszültségek voltak a hétvégén. De látunk jelentést a horvát-magyar határ helyzetében, részéről is, ezt követően a szerb-horvát vagy a horvát-szerb határon, illetve Szerbország, ugye itt ki lejártak a határidők, és akkor a az országok kettő összefog egy ellen, három összefog kettő ellen, ez nagyon veszélyes helyzeteket eredményez a térségben. Tehát a közös európai válasz rendkívül fontos, hogyha nem akarjuk, nem csak hogy a, növekedjen a feszültség, hanem hogy konfliktusok is legyenek a határaink mentén amit el sem képzelhettünk volna néhány hónappal ezelőtt. Konkrét kérdés, ön említette a segítséget Szerbiának, Macedóniának, egy kicsit kifejtenie, hogy milyen támogatásról, segítségről van szó, hogy egy biztonságosabb koridorról lenne szó, vagy pedig arról, hogy ezekben az országokban gondoskodnának a menekültekről. Ezt azért nagyon fontos lenne tudni, hogy melyik megközelítésben gondolkodnak a segítségnyújtás vonatkozásában. Hasonló kérdés Törökországgal kapcsolatban, Természetesen ott ugye két millió menekült van. Mi a helyzet, mi, hogyan folyik a párbeszéd a török hatóságokkal ezekkel kapcsolatban? Azt hiszem, hogy ez is egy kiváltója vagy eredendete ennek az áramlatnak. Hát vannak a gyökerek, de ebben az esetben szerintem a, ez a párbeszéd, Törökországgal folytatandó párbeszéd alapvetően fontos. A pénzügyi támogatás nyilvánvaló szükség van rá, de jó lenne tudni a hatóságoknak, az ankarai hatóságoknak az álláspontját is. Köszönöm, Beatrice. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönetet mondanék a főigazgató asszonynak is nagyon világos felvezetést tartott, és nagyon egyértelműen jelezte, hogy mi is az ECO-nak a tevékenységköre. Erikével teljesen egyetértek ugyanakkor, és ő sok mindent megfogalmazott abból, amit én is szerettem volna itt elmondani. De emlékeztetnék arra is, hogy a humanitárius fellépés az elsődleges. Minden esetben ezzel együtt a politikai válaszadás az intézmények részéről. Úgy gondolom, hogy nem elégséges, csak kettő intézmény van, amely világos álláspontra jutott, de nélkülözhetetlen az, hogy megállapodásra jussunk valamennyien, azért, hogy közösen, egységesen léphessünk fel. Említsük meg azt is, hogy számos ország nem képes a nemzeti érdekein felülkerekedni. Az én országom esetében, Spanyolország esetében azt észleljük, hogy tehetetlenség lesz urrá nem vagyunk képesek mobilizálni az egyéneket és a civil szervezeteket együttesen. Azt is látni kell, hogy a finanszírozás területén, a források területén nem jelölték még meg azt, hogy honnét is fognak származni a források, mármint a pénzek honnét fognak, milyen forrásból fognak jönni, a költségvetésből, vagy máshonnan. És hát a különböző választási kampányok során ezen hiányos információkat természetesen egyesek maximálisan kiaknázzák. Pedig a kérdés itt van. Honnin származik majd a pénz a 160 ezer menekültet honnan és hogyan fogjuk fogadni, miből fogjuk fogadni. Tehát a 40 ezer és a 120 ezeret összeadva így jön ki a 160 ezer. Nem tudjuk tehát, hogy a támogatások honnét fognak származni. Hogyan tudjuk továbbá elérni azt, hogy a humanitárius segítségnyújtás időben is elterített legyen, időben is hosszú távú legyen, mert hogy nem egy pillanati fellépésről van szó, egyszer is mindenkorra. Hogyan fogjuk mindezt összhangba hozni az elosztási módszerekkel is? Köszönöm szépen, Mária Hojbuk. Zetőjét, egyetlen kérdésem van. Csatlakoznak az előttem szólóhoz. a leterhelt tagállamokat hogyan segíthetjük, és akik felvállalják a felelősségüket, azokkal szemben eh, hogyan marasztaljuk el azokat, akik nem. Hiszen mind a két fajtából van sok az Európai Unióban. Azt hiszem, hogy egy olyan megoldásra van szükség, amiben mindenki részt vesz. Itt Európáról van szó, a közös értékekről, és most egy szakító próba előtt állunk, hogyha magukra hagyjuk a tagállamokat, vagy hogyha bizonyos tagállamok hallandóak felvenni menekülteket és támogatni őket, őket hogy támogatjuk? Hogyan veszünk rá mindenkit, hogy vállalja a felelősséget? Um, Mr. Dieztemere úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenki nagyon fiatal itt, én már hát ném, hány évet elkönyvelhetek, és ez teszi lehetővé azt, hogy elmondjam, hogy már hasonló eseményeket nem egyszer megértem, és a legutoljára a Balkán háború esetén volt olyan élményem, amelyeket most felidézek, Szankovicsban jártam nemrégiben, és ez egy olyan hát menekült tábor helyszíne, amely Macedóniában található, nem is egyszer, két-kétszer is ott jártam, de voltam Prisztinában is, Tiránában is annak idején. És az emlékeim a menekültekről szerzett emlékeim az ilyen helyzetekről, nagyon-nagyon éléken élnek bennem. Világos az, hogy a humanitárius válaszadás nélkülözhetetlen. Itt most tehát nem a határvédelemről van szó, vagy egyebekről, nem, a humanitárius válaszadásról. És kiegészítem mindazt, amit mondottak a kollégák, nevezetesen azt szeretném elmondani, hogy a Balkán háború idején Németország, ismételten Németország lépett fel elsőként. Több ezer menekültet fogadtak be, tehát ki végezte a munkát? Ők, illetve ő a Mitzenszan Frontier, ő a menekültügyi főbiztosság, ő, a Vörös Kereszt, és ami pedig most a pénzügyi eszközeket illeti, nyilvánvaló, hogy ezeket is be kell vetni oly módon, hogy tudjuk segíteni azokat, akik a legsürgősebben, leggyorsabban kívánnak eljárni többek között és kiemelt módon az ENSZ-nek a menekültügyi főbiztosságára gondolok, mert ők pontosan tudják, hogy mit kell tenni, hogyan kell tenni, és ugyanezt tudom elmondani a vörös félholdról és a vörös keresztül is. Tehát ezek a szervezetek pontosan tudják, hogy ilyen helyzetben hogyan kell fellépni, mit kell tenni, mind az elsődleges szinten, mind a másodlagos szinten a menekültekkel kapcsolatosan. Márpedig a májusi programban, amiről ugye szó esett, akkor, amikor beszéltünk a letelepítésről, tehát akkor ugye a 20 ezer, első 20 ezer emberről volt szó. A letelepítés összeköttetett az ellenőrzéssel és az ENSZ felügyeletével, az ENSZ menekülti főbiztosának a tevékenységével, ellenőrzésével, Guterres újra gondolok. És hát hallgattuk itt az imént kolléganőnket, Beatrice Beszerát, akit nagyon messze menően tiszteleg, és azt is látni kell, azt, hogy egy csomó tudatlanság merül fel. Többek között ugye Spanyolország példaszerűen mutatja azt, hogy Spanyolország képes volt ugyanakkor nagyon messze menően előre látni a dolgokat és hát látni kell azt, hogy az Unió mit tesz a menekültek esetében. 6 ezres, hát azért eurónyi összeg az, amely menekültenként szóba esik akkor, amikor áttelepítésről, illetve letelepítésről esik szó. Ezzel együtt most akkor egy kérdést szeretnék feltenni, tisztelt főgazgató asszony. A polgári védelemmel kapcsolatosan, a mechanizmusának a működésével kapcsolatosan, hogyan indítatik be a mechanizmusa a polgári védelemnek. Nem értem, hogy Olaszország miért nem aktiválja ezt az eszközt. Kérem, ha már szó esett erről már, mondja el nekünk, hogy milyen pénzügyi eszközök állnak a rendelkezésre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az elsődleges vészhelyzetben eljöjjünk. Egy milliárd ugye a humanitárius segélynyújtásra négy milliárdról esett szó ezen kívül. Nos, mindez elégtelennek tűnik véleményem szerint, akkor is így van ez, amikor az hangzik el, hogy mi vagyunk az elsődlágos donorország az Egyesült Államok mellett. Heidi Haut. Köszönöm szépen. Heidi Hautala, és aztán Sárs. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hagy térjek vissza arra, amiről reggel beszéltünk. A humanitárius segélyek nem jutnak el a céljukhoz. A következő kérdésem ezzel kapcsolatban. Szeretném, hogyha a főigazgató asszony meg is hallgatná a kérdésemet. Elnézést mondja az elnök, én, én zavartam meg, csak a nevét diktáltam le neki. Rendben, tehát akkor visszaváltok Finre. A kérdés a következő. A humanitárius segélyek nem jutnak el a célukhoz. Kelet-Ukrajnában például nagyon sok szervezetet aggaszt az, hogy belbiztonsági okoknál fogva Kiev nem engedi, hogy a segélyek eljussanak azokra a keleti területekre, amelyeket a lázadók ellenőriznek jelenleg. És ez még nehezebb helyzetbe sodorja az ott lakókat, és még nagyobbak lesznek a feszültségek. Kiev és a lázadók által ellenőrzött területek között. Aztán Damaszkuszhoz közel volt egy tábor, amelyet az ISIS ellenőrzés alá vont. Ezzel kapcsolatban mit lehet tenni? Sárgőrensz? <coughs> Igen, elnök asszony, azt hiszem, hogy eh, a minimum, amit elmondhatunk, az az, hogy a tagállamaink általában és az interakcióiban hát eh, nem állnak a helyzet magaslatán, ez a minimum, amit megállapíthatunk. A költségvetés, amely majd megszavazásra kerül a jövő évre, az mindig kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Én szeretném, hogy úgy álljunk fel ebből a teremből, hogy konkrét elképzelésünk legyen arról, hogy mennyi az, amennyi hiányzik nem szeretnék megszavazni egy olyan költségvetésről, amiről eleve tudjuk, hogy nem elégséges, én szeretném a dolgok világos ismeretében meghozni a döntésemet. Ilyen válságos időszakokban nem szabad, hogy itten szemet hunyjunk, mondják meg egyértelműen, hogy mennyire lenne szükség, mennyire van szükség. Különböző megoldásokról lehet beszélni, és szerintem ötletesnek is kell lenni az eszközök mobilizálásával kapcsolatban. Nemzetközi szinten például van a vannak a külön lehív, különleges lehívási jogok. Tehát vannak olyan forgatókönyvek, amikor több pénzre van szükség, mint amennyi rendelkezésre áll a költségvetés alapján, akkor lehet alkalmazni a speciális lehívási jogot egy-egy tagállam esetében. Ez jobban felelősé tenni azon államokat is, amelyek nem akarnak menekülteket fogadni, befogadni mert hogyha ez nem oldódik meg, akkor elmegyünk a lényeg mellett. A másik pedig a kompetencia, az illetékességi kérdés. Miért nem működik a dolog? Azért, mert ez kormányközi. Nagyon sok az kormányközi dolog, és néhány homeopátiás kezelésként összövetségi. Falnak megyünk, fejjel megyünk a falnak, és a kollégánk nagyon helyesen mondta, hogy ez nem egy unióban lévő válság, hanem ha ez az unió válsága lesz, hogyha képtelenek vagyunk megfelelni ennek a kihívásnak. Nem lehetne-e egy új arculatot adni ennek a politiknak, ezt megtettük az ebola válság esetében, miért ne kérhetnénk, hogy legyen hogy legyen egy európai koordinátor a ö, menekültügyre. E, Kell ennek a válságnak legyen egy vezetője, önök kitűnő munkát végeznek, kritikát nem lehet önökkel szemben megfogalmazni, de én azt szeretném az Európai Unióban, legyen egy felelős, tudjuk, hogy ki a politikai felelős, az is kell, hogy hatalma is legyen, és szerintem ezt a felhatalmazást az Európai Tanácsnak kellene megadnia holnap. Ha ez nem így lesz, akkor valóban fejjel megyünk a falnak, és valamennyien ugyanazt látjuk, mindenki ugyanazt mondogatja különböző megfogalmazásokban. Hát ezt nyit mondanék a költségvetéshez és néhány ötlet ahhoz, ami az irányítást illeti. Mert Európa nagyon síralmas képet mutat, nem csak a tagállamokban, mert azt is lehetne, hogy kérdez fel a kérdés, hogy Európa, ki vagy te Európa? E, jelenleg ez a helyzet, egyszerűen szígyen, ami történik, és egyre világosabbá válik, és nem szabad, hogy cinkosai legyünk ennek a jelen nem létnek, ennek a tehetetlenségnek, ami valamennyünket érint. Elnök, köszönöm szépen. Két dolgot először is tisztázni kellene. Ön említette, hogy az Unió 4 milliárdot ad, ad és hogy az ENSZ csak 35%-át adja a szükséges támogatásnak, az USA pedig csökkentett a kölcsönvetését. Esetleg erről is szólhatna, hogy az USA akkor most mennyit is ad. Nagyon sok kollega és mindig kérdezi, hogy hogyan segít az USA a közelkeleti válságban. Ez egy másik aspektus. A második dolog pedig Heidi az, hogy a segítség hogyan jut el. Amikor Törökországban jártunk, 6,6 millió, vagy nem tudom mennyi, akik táborokban élnek, és vannak azok, akik megszállt városokban élnek, és azoknak is humanitárius segítségre van szükségük. 83 százaléka Ocsába megy Damaszkuszba, csak onnan nem tud tovább kimenni. A szír civil szervezetek, akik át tudnak menni a határon, akik ott dolgoznak a terepen, azok mondják, hogy nem kapják meg, a pénz valahol elakad, mert Damaszkusz nem adja tovább. Látom, hogy Venta úr is szeretne valamit dolgozni, úgyhogy átadom Venta úr. Köszönöm szépen. A legtöbb fontos kérdést már felvetették, ami a kelet-ukrajnának adott segélyeket illeti. A probléma az, hogy ezekre a területekre nagyon nehéz eljuttatni a segélyeket. Vannak-e adataik arról, hogy ezeket a szállítási útvonalakat hogyan lehet támogatni. Aztán Szíria, Jemen, hogyan birkózhatunk meg az ezekről a területekről érkező migráns áramlatokkal, és hogyan oldhatjuk meg a problémákat a probléma gyökerénél elnök. Hát ez az első látogatása, és rögtön nagyon komoly kérdéseket kapott, és különösen az, hogy van-e elég pénze az EU-nak a költségvetésében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy valamennyien osztjuk a helyzet elemzését, és a Gerero, asszony, a Gerero úr és mások is nagyon jól kiemelték hogy azonos módon gondolkodik a bizottság és a parlament. Persze, ha lenne csodasz fegyverünk, amivel rá tudnánk kényszeríteni a tagállamokat bármire is, akkor most nem ülnénk itt. De ez, ez valószínűleg sokkal magasabb szintre lenne szükség. Franciául azt szoktuk mondani, hogy a, legszebb, a világ legszebb lánya is csak azt tudja nyújtani, amivel rendelkezik hát nekünk is az a kompetenciánk van, amit a tagállamoktól kaptunk, hogy itt valaki azt tette fel, hogy hogyan lehet kényszeríteni a tagállamokat, nagyon őszintén megmondva nem tudom. Igyekszünk őket meggyőzni, a bizottság Juncker elnök teljes súlyával próbált fellépni, eljött tárgyalni, és hosszú beszédet mondott, és kérte, hogy erősebb, nagyobb szolidaritás legyen európai szinten. Múlt héten volt egy migrációs tanács, nem az lett az eredmény, amit szerettünk volna. Jelenleg is folyamatban van egy Tusk elnök úr összehívott holnapra egy csúcsot, de ezen túl nem tudom, megteszünk mindent, amit tehetünk annak érdekében, hogy mindenkit felkérjünk a több szolidaritásra, ideértve a tagállamokat is. Ami minket illet, elmondtam, költségvetési szinten, mert ez az egyik legfontosabb dolog, amit önök is említettek, hát ez a, hogy minden a pénztől függ, ez a lényeg. Költségvetési szinten ugye tudják, hogy e- az ECO-nak körülbelül éve és egy milliárd költségvetése van, ezt felhasználjuk, amire tudjuk, és még minden évben próbálunk még innen-onnan más költségvetési sorokról is összesöpörni, amit lehet, és idén még nagyobb összegeket kértünk, hogy meg tudjunk felelni az igényeknek, de valaki kérdezte, hogy Görenc úr talán, hogy mekkora háromszor, meg kellene háromszorozni, négyszerezni a költségvetést, de ugyanakkor másfelől az is van, hogy ha nem találunk megold, politikai megoldást ezek problémára, akkor feneketlen zsák. Ha Jemen, Szíria, Csádban nincsenek megoldások, és nem maradnak ott, mert ezek az emberek azt gondolják, hogy az Eldorádó Európában van, jobban élhetnének otthon, ha ott nyugalom lenne. Ez egy másik terület, ez nem az én kompetenciám. A humanitárius segítség az az én területem, ott is a dolgokat helyükre kell tenni. A humanitárius segítség, amit mi a humanitárius szervezetek támogatásával végzünk, amelyeknek egyre nagyobb költségvetési gondjaik vannak. Miért? Mert a az állami költségvetéseket mindenütt csökkentik, a tagállamokban, az USA-ban, Európában, a mi költségvetésünket is rendszeresen megvagdossák, de hát ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb számú és nagyobb válságok esetén exponenciálisan növekednek a válságoknak a számuk összevetve a költségvetéssel, kollégámnál itt van egy. Tehát egyszerűen nincs mi, az, azt tesszük, amit tehetünk, de az nem elég. Igyekszünk a lehető legtöbbet, a lehető legjobban tenni. Az a humanitárius támogatás, amit adunk, és még egyszer szeretném megismételni, ez az unión kívüli területekre megy. Tehát mi nem tudunk hozzájárulni a tagállamok költségvetéséhez, az Európán belüli humanitárius segítséghez. Ezt a tagállamoknak kell oda tenni a pénzt. Ennek van még egy bémolja, hogy az a migrációs alap, vagy nem is tudom milyenek a neve, ennek van egy olyan része, amit közvetlenül lehet mobilizálni azonnali segítségre, sürgősségi esetre, tehát itt lehet valamit növelni, de ez csak részben ad segítséget ahhoz, ami a tagállamoknak a felelőssége, akik igazán nem szeretnék megosztani ezt a kompetenciát az unióval. Tehát mindig visszatérünk a szolidaritási kérdésekhez. Ami pedig a bizottságot illeti, erről nem beszéltem az imént, de mégis most kitérnék erre a kérdéskörre is. A bizottság ö, trust fundot kívánunk felállítani, kerestem a francia megfelelőjét, ö, tehát egy olyan alapot, ö, ugyanott, mint amilyen ugye működhet más területen, illetve ö, Szíria esetében 40 millió eurós összeggel, amelyhez 37 milliót ö, az unió költségvetésből ö, veszünk, illetve 3 milliót Olaszország ad, illetve Németország járul még hozzá, tehát gyakorlatilag itt egy új ö, felhívást teszünk közzé a tagállamok között, hogy járuljanak hozzá. Ugyanezt tesszük a Szahelövezettel kapcsolatosan. A Szahelre vonatkozóan a bizottság javaslatot tett arra, hogy egy 8 milliárd erős alapja jön létre. Azt várjuk ugyanúgy, mint az előzőnél, hogy a tagállamok járuljanak hozzá. Az előnye ezeknek a pénzügyi alapoknak, a trust fundoknak, az, hogy sokkal gyorsabban tudjuk mozgosítani a forrásokat az Unióban. Mint mondottam, az ECO nagyon gyorsan tud fellépni, de nem így van ez a fejlesztési támogatások esetében, amely egy nagyon közvetett irányítási rendszeren keresztül, és főként időigényesen tudunk csak eljárni. Aztán van a migrációs alap, illetve alapok, ezek strukturális források, amelyeknek az irányítási, kezelési, menedzselési rendszere sokkal lassúbb folyamatot vesz igénybe, tehát ezeken most dolgozunk. És ezen kívül nagyon szorosan összefogunk a többi főigazgatósági kollégáinkkal azért, hogy a lehető leggyorsabb felvetés, fellépést tehetővé tevő mechanizmusokat tudjuk érvényesíteni. Próbálok dióéjban fogalmazni, mert hogy tudom, kevés idő áll a rendelkezésükre, Törökország és Szíria esetében, illetve Szerbiára gondolnék még. Szerbia esetében 8 millió eurót állítottunk fel azért, hogy közvetlenül Szerbiát támogassuk. Nem hatalmas összegről van szó, de mégis jobb, mint a semmi. A támogatás célja az, hogy finanszírozzuk a hatáskörünkben a HCR-t, a World Food programot, a világ élelmiszerési programot, a civil, illetve NGO szervezeteket, a Mitsenszafotját és így tovább, azért, hogy orvosi segítségnyújtást biztosítsanak, élelmezési támogatásokat nyújtsanak, sátrakat, edélmi védelmi eszközeket tudjanak működtetni, de nem a mi feladatunk az, hogy humanitárius korridorokat, folyosokat állítsunk fel, de mégis megpróbálunk fellépni. Törökország esetében azt kell látni, hogy ez egy más eset, mint a többi, mert hogy eléggé jelentős előcsatlakozási támogatásban részesül Törökország. Most azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet kiegészíteni azt, mert ugye most az ECO keretében nagyon gyorsan kell, hogy eljárjunk, és azt nézzük, azt vizsgáljuk, hogy a támogatási alapokból hogyan tudunk folyósítani hosszabb hatásra irányítva a forrásokat, például az oktatásra. Ugye a Trust Fund ez más típusú működtetést tesz lehetővé. Szóval megpróbálunk invenciózusak lenni, kreatívek, azért, hogy a lehető leggyorsabban tudjuk a forrásokat biztosítani, de hát a források honnét származnak? Az uniós költségvetésből, a négyes fejezetből, a költségvetésünkben, és hogyan lehet nagyobb rugalmasságot biztosítani, kérdezhetik. Nos, úgy gondolom, hogy ezen gondolkodnunk kell akkor, amikor majd a pénzügyi perspektívákon fogunk ismételten dolgozni. Nyilvánvalóan az Európai Parlament is részt vesz, részt vesz majd ebben a munkában. Ez lehetővé teheti azt, hogy majd nagyobb rugalmasabb nagyobb rugalmassággal, reaktívabb módon tudjuk majd fellépni az ilyen esetekben. Görögország hogyan lehetne kényszeríteni Görögországot arra, hogy aktiválja a mechanizmus, hát a válaszom az, az hogy széttárom a karomat, és hát a kollégámnak, aki a polgári védelemmel foglalkozik Görögországgal kapcsolatosan, el fogom ismételni megint azt, hogy mi helyzetben vagyunk. Együtt dolgozunk, párbeszédek keretében Avramapulos, Hán és Szepalini biztosoknak a közreműködésével azon, hogy hogyan lehet elérni, hogy a török hatóságok biztosítsák azt, hogy a támogatások igazán célba érjenek. Szíria azon fáradozunk, hogy a segélyek eljussanak a határon túlra, illetve a különböző választó övezetek vagy zóna határok esetében, amennyiben nem tudjuk közvetlenül a célzott publikumnak eljuttatni azokat. Azon fáradozunk, hogy megtegyünk mindent, amit tehetünk, de hát egy ponton túl már mi se vagyunk képesek felülkerekedni az eseményekkel. Ami pedig Igen, ami pedig Ukrajnát illeti. Elindítottunk egy pár beszédet az ukrán hatóságokkal és Oroszországgal is. A 2015-ös év közepéig nagyon nehéz volt hozzáférni a különböző adatokhoz. Sikerült ezt a problémát megoldanunk a az ukrán hatóságoknál. Most a szeparatisták okoznak gondot, mert hogy nem hajlandóak elismerni a humanitárius szervezeteket. Úgyhogy párbeszédet folytatunk most Moszkvával, hogy tisztázzuk a helyzetet, és főként a tél előtt elérjük azt, hogy a humanitárius szervezetek hozzáférjenek és eljuthassanak azon övezetekbe, amelyeket a szeparatisták uralnak. az önök üzeneteit el fogjuk juttatni az illetékes biztosunknak, és, és nem csak a válságért felelős biztosnak, hanem a migrációs kérdésekért felelős biztosnak, tehát minden illetékes biztosnak, és hát köszönöm szépen az önök támogatását, valóban ugyan úgy látjuk ezek kérdéseket, és észrelem azt, hogy, hogy önök mindig készek támogatni a törekvéseinket, így beleértve be a pénzügyi költségvetési szempontokat. Nagyon szépen köszönöm. Yeah, I think when the member states add up how much money they... Nos, akkor most a tagállamok eltont, eldönthetik, hogy mennyi pénzt kell összeszedniük ahhoz, hogy a határvédelmet megerősítsék, pedig ugyanezt a pénzt korábban jobb célokra fel lehetett volna használni, de hát ez az ára a késői döntésnek. Amikor válságot élünk meg, az mindig egy nehéz pillanat. Nos, köszönöm, hogy részt vettek. Vége van a mai napunknak, a mai találkozónak, nincs más napi rendi pont. A következő ülésünk október 12-én 13-án lesz. Úgy tűnik, hogy esetleg október 19-én lesz egy külön találkozunk, ahova meghívjuk Mimica biztost és Mogherini asszonyt a Kotonú egyezményt illetően. És lehet, hogy október 19-én délután lesz, csak már előre szólok. Köszönöm szépen, a koordinátorokat várom néhány perc múlva.